Dear colleagues, we have the Commission and then uh, I think... Kedves kollégák, megérkezett a bizottság, azt hiszem, hogy most már ideje, hogy kezdjük a munkát. Az első napi rendi pont a napi rend elfogadása. Amennyiben nincs ellenvetés, módosítás nélkül elfogadhatjuk a napi rendet. A második napi rendi pontunk a december 14-ei, a január 21-ei, a március 16-17-ei ülések jegyzőkönyvének elfogadása. Amennyiben az ülés végéig nincs ellenvetés, a jegyzőkönyveket elfogadottnak tekintjük. Az elnök közleményei az írországi volt élelmiszeripari és állategészségügyi irodáról szóló missziós jelentés, ez megtalálható mindenkinek az anyagában. Ma 21 nyelven van tolmácsolás, és szokás szerint elektronikusan is hozzáférhető minden anyag, és webstreameljük, vagyis az interneten is közvetítjük az ülést. Következik a negyedik napi rendi pont, eszmecsere Carmen Uvella úrral, a környezetpolitikáért, a tengeri ügyekért és a halászati politikáért felelős biztossal a struktúrát párbeszéd keretében. Először is szeretném üdvözölni Kármánu Vella urat sok szeretettel. Ma a bizottsággal folytatott dialógus keretén belül látogatott el hozzánk a munkaprogram végrehajtásáról hallunk tőle 2016-ra, illetve a prioritásokról. Különösen szeretnénk többet hallani javaslatáról, a növekedés támogatásáról, a körkörös gazdaság csomagáról, a fenntartható fejlődésről, az irányelv állapotáról szeretnénk hallani öntől, ami az EU akció tervet illeti a különböző vadon élő állatokkal kapcsolatos bűncselekmények témájában, a különböző irányelvek, szeretnék hallani öntől, nagyon köszönöm, hogy eljött hozzánk, és már is megadom önnek a szót, kérem tartsa meg bevezetőjét, majd ezt követi a vita a kollégákkal. Köszönöm. Köszönöm szépen, Giovanni. Mindenkinek kellemes napot kívánok. Képviselőknek, kollégáknak. Kezdem is programunk főpontjaival. Bármi, ami kimaradna a beszédemből, aztán később felvethető lesz. Talán mindannyian emlékeznek arra, hogy amikor meghallgattak, annak idején 2014. szeptemberében, nyilvánítottam, hogy a hetedik közvetvédelmi cselekvési programot az iránytűmnek tekintem majd. Ez a hetedik program azt kérje a bizottságtól, hogy széles körű témákban foglalatoskodjék. Én szorosan figyelemmel kísérem a tevékenységet, és mondhatom, jól haladunk a program prioritás pontjának végrehajtásában. Kiváló munkát folytattunk önök közül sokakkal személyesen is, és általában az intézmény egészével is. Az elmúlt évben sok szívban. A program jelentősen hozzájárulhat ahhoz, hogy Juncker elnök 10 prioritása végrehajtása kerüljön. Ezt vita, meg bemutatandó három fő területre koncentrálok most. Egyrészt a gazdaság kizöldítése, másodszorban jobb és az állampolgárokkal, harmadik, hogy mindez végre megtörténjen. Először hadd reflektálja két nagyon jelentős fejleményre, mely a 2015 es év második felében jött létre. A 2030-as fenntartósági napi rendre gondolok, valamint a klímaváltozási COP21-es megállapodása Párizsban. E két esemény nagyon fontos mérföldkövet jelent a fenntarthatóbb életmód globális törekvéseiben. A 2030-es menetrendben az Európai Unió vezető szerepet játszott abban, hogy nagyra törő eredmény jön létre a 2030-as napirend tárgyalásában, és továbbra is vezető szerepet fogunk játszani a végrehajtásban, meg a 7 fenntartósági cél és 169 célpont vagy cél fenntartásában. A 2016-os bizottsági munkaprogram tartalmaz a fenntartható Európa jövő érdekében tett lépéseket, amely kapcsolja az SDG-k végrehajtását az Európa 2020-as felülvizsgált programjával annak érdekében, hogy a gazdasági növekedés társadalmi és közvetlenül fenntarthatóság célja megvalósuljanak. Két lépésben fogunk haladni. Az év második felében bemutatjuk majd azt a kommunikét, amely meghatározza a belső és külső szakpolitikai célokat az SDG-k végrehajtása érdekében, és a kapcsolódó kezdeményezéseket, mint például az Európai Fejlesztési Konszenzus pontjának bemutatása, vagy az Eurostat a fenntartható fejlődés mérő eredményének bemutatása. E munkára alapozva aztán elkezdjük a 2020-as stratégia utáni időszakra való felkészülést Európában. Szeretnénk ezt a folyamatot a lehetőleg inkluzívabbá tenni. Nem csak azzal, hogy az egész bizottsági szakértelmet mozgósítjuk, hanem azzal is, hogy az önök szakértelmére is támaszkodunk, és a stakeholder érintettek tudására is. E folyamatban az első mérföldkő iránymutatás az lesz, hogy a biztosok testületében megvitatjuk ebben az évben az eredményeket, még júliusban, és a további menetet. Biztosítva az, hogy gazdasági tevékenységén fenntartóak maradjanak, ez előfeltétele nem csak annak, hogy az SDG célokat tartani tudjak, hanem szükséges azért is, hogy lehetővé az Európai Unió számára, hogy hosszú távú kihívásokat tudjon szembenézni. Ennek ez fontos Európa számára is, amely szegény ásványkincsekben és természetérőforrásokban, nem fontos a tudás fejlesztésében, és ahhoz, hogy minden energi, zsúl energia és minden kilogramm ásványkincs a lehető legjobban megtérüljön a tudás révén itt Európában. Ezért első prioritásunk az, hogy jelentősen gyorsítsuk, fejlesszük a zöld növekedés elősegítését Európában, az EU-ban. Az EU már most is globális vezető területen, de a jövő fejlődésében levő potenciál elképesztő mértékű. A legfrissebb adatok szerint a scoreboard alapján a forráshatékonysági scoreboard azt mutatja, hogy ebben az elmúlt évtizedben jelentősen javultunk mármint a forrás hatásokban. És ez fenntartható irányba visz bennünket. Ám még hosszú az út ahhoz, hogy leválasszuk a forrás felhasználást a gazdasági növekedéstől. A zöld növekedés a 2020 stratégia keretén belül azt jelenti, hogy csökkentjük az anyagi költségeket is, ráfordításokat is, meg a környezetvédelmi kihatásokat is, a források hatékonyabb felhasználása és az innováció így hozzájárul a gazdasági növekedéshez, a versenyképességhez és a munkahelyteremtéshez. Pontosan ez a körkörös gazdaság lényege. A munkaprogramunk vállalásait múlt decemberben már tartottuk, azzal is, hogy új stratégiát fogadtunk el a körkörös gazdaság tárgyában. Ha ez teljes mértékben végrehajtásra kerül, akkor meg háromszoros nyerőhelyzet hoz a társadalom számára, hiszen megtakarítást hoz a vállalatok körében, munkahelyteremtést hoz, és a környezetvédelem környezet terhelését is csökkenti, beleértve a CO2 kibocsátást. Arra koncentrálunk most, hogy felkészítsük a csomag egyes elemeit a végrehajtásra. A cselekvési terv végrehajtása jól halad. Tavaly elindítottunk célzott pályázatokat a Horizon 2020-as programra vonatkozóan és a, a korporatív gazdaság érdekében. A bizottság elfogadta az online, a javak online értékesítésre vonatkozó javaslatát is, és egy hónappal ezelőtt, éppen március 17-én bemutattuk a műtrágya rendelet szabályozás megújítására vonatkozó javaslatunkat, a különféle organikus és biológia alapú trágyázási eljárásra vonatkozóan. Most egy új eco-design tervezetet szeretnék beterjeszteni, a termékek energiahatékonyságát javítandó, és fenntartóságát, felújítóságát is ö, újra felhasznosság is javítva ezen anyagoknak. Ahhoz, hogy a végrehajtást történjen, tudjuk, a csomag egy előadási jelentést is a, tart majd 5 év múlva, ám a tagállamok ennél rendszeresebben is kell, hogy vizsgálják az előadást, csak úgy, mint az Európai Parlament és a stakeholder résztvevők is. Erről is tárgyalunk. Csak úgy, mint a hulladékra vonatkozó jogszabály tervezeteinkre. A tagállamok és a tanács munkacsoportjának reakciói eddig pozitívak voltak e munkákat értékelendő. Várom azt, hogy önökkel is aktívan felvegyük a kapcsolatot, kezdve Simona Bonafé jelentés tervezetének tárgyalásával, amely májusban kerül napirendre, és aztán az, az önök szakbizottságának napirendjén kerül, kerül novemberben. A bizottsági szakértők már terveztek Simonával és munkatársaival előkészítő üléseket, valamint az árnyékeladókat is bevonták ebbe. Teljes működésünket ajánlok a szakmai tanácsadás területén a következő hónapokban. A tengeri hulladék is nagyon fontos számunkra olyan módszertre van szükség, amely a tengeren és a szárazföldön is szembenéz ezzel a kihívással. Nagyon jó kezdeményezések történtek már, a partok tisztítása, a hulladék kihalászása és egyéb szakpolitikai cselekvések, a, például az egyszer használatos műanyag zacskókra vonatkozó szabályozás. Ám oda kell ezeket az intézkedéseket koncentrálni, ahol a leghatékonyabbak. Hiszen jól tudjuk, a ciklusnak egy része a hulladék, ahhoz, hogy alapvető átalakulást érjünk el a gazdaságainkban, az kell, hogy jelentős célzó beruházások szülessenek. Hadd említsem meg azt is, hogy a zöld hét május végétől a zöldebb jövő beruházás égisza alatt kerül megszervezésre. Biztosítanunk azt, hogy a pénzügyi rendszer a fenntartó fejlődés segítse és abban segítsünk bennünket, hogy a tavalyi párizsi vállások, klímavállások végrehajtását, a New Yorki 2030-as napi rendi vállalásokat, és a körkörös gazdaságra vonatkozó és a végre tudjuk hajtani. Örömmel láttam, hogy a parlament aktívan részt vesz a Zöld Hét programban. Szeretném mindannyiukat bevonni ebbe. A biodiverzitás önmagában is nagyon fontos cél, és a szökkorrendszer, a tiszta víz, a mezőgazdasági talajok minőségének javítása, a társadalom és a gazdaság alapkövei, feltételei annak, hogy bármely hosszú tartó növekedés, társadalmi kohéziós jólét állhasson elő, legyen fenntartható. Ha nem kezeljük az ökoszisztémáinkat tisztességesen, akkor elveszítjük ezeket a forrásokat. Ez nagyon sok pénzbe és időbe kerül, hogy mesterséges megoldásokkal pótoljuk ezeket. A, ö, ez nem költség, hanem megtakarítás. A, a hosszabb, a fedetőből. jövőben. View of the EU biodiversity strategy, the subsequent council conclusions and the... A tanácsi következtetések, valamint az Európai Unió jelentése mind arról tanúskodnak, hogy mennyire fontos az, hogy fokozottabb erőfeszítéseket tegyünk annak érdekében, hogy a 2020-as biodiverzitási célkitűzéseket elérjük. Date, we cannot be certain that we will achieve them. Ezeket a célokat el kell érnünk. Jobb szakpolitikai következetesség kulcsfontosságú lesz olyan ágazatok, mint az erdészet vagy a mezőgazdaság, amelyek az EU területének 80%-át lefedik, kulcsfontosságúak annak érdekében, hogy a biodiverzitás csökkenésével szemben fellépjünk. Néha elhangzik az, hogy amit nem mérhetünk, az nem következhet be. És a természet értékére jobban vigyáznunk kell, jobban meg kell értenünk, integrálnunk kell a tervezésbe, valamint az Európai Uniós döntéshozatalba. Egy fontos konkrét lépés a biodiverzitás csökkenésének egyik okával szembeni fellépésünkbe az Európai Unió invazív idegen fajokra vonatkozó szabályozása. Tudják, hogy a bizottság kidolgozta az aggodalomra okot adó fajok előzetes listáját, és tudom, hogy önök közül sokan úgy gondolják, hogy túl gyorsan tettük ezt. Már most folyik az előkészítő munka annak érdekében, hogy az év során frissíthessük ezt a listát. Ami pedig a, a nature szabályozást illeti, ezt is korszerűsíteni fogjuk az év során. Nyilván tudják, hogy nagyon nagy érdeklődésre adott ezt számot a polgárok, illetve az érdekelt felek körében. A konzultáció nagyon sok választ kapott, többet, mint a TTIP esetében. Ebből látható, hogy a természet valóban rendkívül fontos a polgárok számára. A döntés, hogy egy ilyen fitness checket hajtsunk a két irányelvről, bizonyítja, hogy ez a két jogszabály már több éve jelen van, és éppen ezért ellenőriznünk kell, hogy jól működnek-e, illetve ellenőriznünk kell, hogy javíthatunk-e ezen. Ez a felülvizsgálat hozzásegít bennünket ahhoz, hogy megállapítsuk, mi működik, mi nem, és miért. Most van ennek a felülvizsgálatnak a végső szakasza, az, is, az eredményeinket pedig az európai konferenciánkon fogom ismertetni a holland elnökség végén. Az év során a későbbiekben a bizottság szándéka konkrét javaslatokat előterjeszteni ahogyan ez a bizottsági 2016-os eh, munkaprogramban található. I... Ezért attól tartok, hogy eh, ma nem jelenthetem be még erről a bizottság eh, következtetéseit. A gyakorlat még nem zárult le, de engedjék meg, hogy egyértelműen fogalmazzak. Nem áll szándékomban a jogszabály céljainak háttérbe szorítása, hiszen ez a környezetvédelmi politikánk gerince. Említették, hogy a vadon élő állatokkal kapcsolatos csempészetről is fogok tájékoztatást adni. Világszerte azt tapasztaljuk, hogy drámai módon növekszik ez a csempészet, és sokkolóak a számadatok. Több mint 20 ezer afrikai elefántot ejtettek el orvadászok 2013-ban, és 1338 orszarvút öltek meg a tavalyi év során. Az állatcsempészet nem csak az állatokat pusztítja és a veszélyeztetett fajokat, hanem bűncselekményeket finanszíroz, és a fejlődő országokban a szegény közösségeket fosztja meg megélhetési lehetőségeiktől, arról nem is beszélve, hogy ez egy fontos humán tragédia is kapcsolódik, hiszen nagyon sokan életüket vesztik, miközben megpróbálják megvédeni az orvadászok által veszélyeztetett fajokat. A bizottság február 26-án egy cselekvési tervet terjesztett elő ebben a témában. Ez egy nagyon fontos mérföldkő, és az Európai Parlament felhívására reagál azért, hogy Európa legyen aktívabb ezen a területen. A tagállamok első reakciói pozitívak, és arra számítunk, hogy, az európai, hogy a Környezetvédelmi Tanács támogatni fogja a cselekvési tervet a júniusi ülésén. Ezt követően pedig szeretném az önök bizottságának jelentését is elolvasni erről. A cselekvési terv nagyon sok kötelezettségvállalást tartalmaz, ezek mind fontosak, és lényeges az is, hogy mind végre legyenek hajtva a terveknek megfelelően, hogy előrelépést tapasztalhassunk. A munka ezzel kapcsolatban már elkezdődött, és egyeztetünk a tagállamokkal is, megvitatjuk azt, hogy hogyan lehet nagyobb lendületet adni a végrehajtásnak. A következő fontos esemény a veszélyeztetett fajokkal való nemzetközi kereskedelemre vonatkozó egyezmény aláíró feleinek a konferenciája szeptemberben. Számítok az önök támogatására, hogy biztosíthassuk, hogy az Európai Unió úttörő szerepet tölt be nemzetközi és európai szinten is a csempészet feltartóztatása érdekében. Az állampolgárokkal való együttműködés. Biztosítanunk kell egy hosszú távú fenntartható gazdaságot, emellett pedig a környezetvédelmi politikák a polgárok számára is nagyon fontosak, ugyanis az emberek mindennapi életét érintik. Amikor a meghallgatásomra sor került kinevezésem előtt, prioritásként neveztem meg azt, hogy az Európai Unió állampolgárait védjük a környezeti vonatkozású nyomásoktól, valamint az egészségügyi kockázatoktól. Egy egészséges környezet az állampolgárok egészséges jóléte szempontjából fontos, és a szabályozás területen kulcsfontosságú volt a helyzet javítása érdekében. Ma az ivóvíz 99%-a az Európai Unióban biztonságos, köszönhetően annak, hogy javult az ivóvíz minőségéről szóló uniós irányelv végrehajtása. Sajnos ugyanezt nem mondhatjuk el a levegő minőségéről itt az Európai Unióban. A bizottság tiszta levegő csomagja azt a célt szolgálja, hogy határozottan csökkentse a légszennyezésnek tulajdonítható elhalálozások számát Európában, és a légúti megbetegedések előfordulását is, azzal egyidejűleg, hogy 140 milliárd eurót lehetne megtakarítani 2030-ig. Nagyra értékelem kollégánk Julie Görling, valamint az árnyékjelentéstevők munkáját, akik megkíséreltek első olvasatban következtetésre jutni a nemzeti kibocsátási határértékek irányelvének témájában. Ha javítani tudjuk a levegő minőségét, bizonyítani tudjuk azt is, hogy milyen eredményesek tudunk lenni az európai állampolgárok érdekeit szolgálva, javítva a környezet és az egészség minőségét. A Minamata Egyezmény szintén egyértelmű környezetvédelmi és egészségügyi előnyökkel járhat majd. A higany kibocsátását határozottan csökkenthetjük, és ezáltal az ennek való kitettséget is csökkenthetjük a világ, az egész világon és az Európai Unióban. Fel kell tartóztatni a higanytartalmú termékek előállítását és az ezekkel való kereskedelmet, és betiltva a higany felhasználását különböző termékekben, kivéve azon eseteket, amely, amelyekben ez kulcsfontosságú az egészség, illetve a környezet védelme céljából. Az Európai Bizottság február elején javaslatot tett, és ennek értelmében a globális higany politika terén az Európai Unió vezető szerepet vállal. Fontos, hogy az egyezményt hatályba lépés előtt ratifikálni tudjuk, legkésőbb 2017 elején. Ehhez gyors munkára van szükség a társjogalkotók részéről, és teljességgel támogatjuk ezt a célkitűzést. A higanyon túl az állampolgárokat a különböző vegyszerek is aggasztják, illetve az, hogy ezek az egészségükre, valamint a környezetre milyen hatással vannak. A 2017-es REACH felülvizsgálat, valamint a 2017-es fitness check, amely tárgyát képezi majd az összes vegyszerekkel kapcsolatos jogszabály, bekapcsolódik, kötődik majd a 2018-as stratégiához is a hetedik környezeti cselekvési program keretében. A növekedés és a munkahelyteremtés nem szabad, hogy veszélyeztesse a környezet védelmét, és ezáltal veszélyeztesse az európai nemzedékek jövőjét. A kettő egymással kölcsönhatásban kell megvalósuljon. Mindezen előnyök a fenntartható növekedés, a jobb egészség és jólét, a csökkentett kockázatok csak akkor valósulnak meg, ha a szakpolitikák és a jogszabályok, amelyeket kialakítunk és elfogadunk, megfelelően lesznek végrehajtva a tagállamokban. Ez alatt arra gondolok, hogy az európai környezetvédelmi jogszabályok terén jelentkező végrehajtási hiányosságokat orvosolnunk kell, és biztosítanunk kell, hogy a harmadik országok is nagyra törő lépéseket tegyenek. Ez, ehhez arra is szükség van, hogy a céljaink napra készek legyenek. Ezt nagyon komolyan vesszük, végrehajtottunk különböző értékeléseket környezetvédelmi jogszabályokról, és mások felülvizsgálata folyik. Említettem már a Nature Fitness Check programot, és egy horizontálisabb jellegű értékelési folyamat is zajlik, ennek a környezetvédelmi jelentéstétel a tárgya. A cél az, hogy a jelentéstétel egyértelműbb, időszerűbb és könnyebben elkészíthető legyen. Arra számítunk, hogy ez jobb eredményeket mutat fel, és kevesebb közigazgatási terhet jelent majd a vállalkozásokra nézve. Az érintett felekkel való konzultációnkból már számos pozitív gondolat kikerekedett, és az eredményeket 2017-ben szeretnénk közzétenni. A bizottság feladata, hogy felülvizsgálja az európai szakpolitikák és jogszabályok helyes végrehajtását, és készek vagyunk arra, hogy a végrehajtási hatásköreinkkel is éljünk a szerződések érdekében, értelmében, amennyiben jogsértésekről van szó. De természetesen sokkal jobb az, hogy megelőzzük ezeket. Egy kiegészítő megoldás az lehet, hogy nyomon kövessük a fellépéseket, és megoldjuk a problémákat a tagállamokból, tagállamokkal új kötelezettségeket vállalások során. Éppen ezért kidolgozzunk egy környezetvédelmi végrehajtási felülvizsgálatot, az EIR-t, amely egy átfogó stratégiai áttekintést ad majd arról, hogy a tagállamok hogyan teljesítenek ezen a területen, és megpróbálunk megfelelő megoldásokat találni, lehetőleg még mielőtt az európai jogszabályok megsértésére sor kerülne. A felülvizsgálat célja javítani a közös ismereteket a végrehajtási hiányosságokról a szakpolitikákon belül minden egyes tagállamban. Új megoldásokat szeretnénk felmutatni, amelyek kiegészíthetik a jogi végrehajtást, és a célunk az is, hogy azonosítsuk ezen hiányosságok mögött meghúzódó okokat, valamint ösztönözzük a bevált gyakorlatok megosztását. Az első lépés az lesz, hogy országjelentések készülnek, amelyek előkészítik a terepet a kétoldalú párbeszéd számára a tagállam és az érintett, az érintett tagállam és a bizottság között. Ezáltal lehetővé válnik a magas szintű egyeztetés bármilyen fajta probléma kapcsán. Az EIR mögött meghúzódó gondolat nem új, hiszen hasonló felülvizsgálat már készült más szakpolitikai területeken, mint az egységes piac, a digitális gazdaság, a KKV-k, az adózás, a fogyasztóvédelem, és ezek mind sikeresnek bizonyultak. 2016 vége előtt az Európai Bizottság egy kezdeményezést is ki szeretne dolgozni, amely az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférést javítaná. Ez egy iránymutatás formájában jelenik majd meg azon ítélkezésekről, amelyeket már az Európai Bíróság ebben a nagyon fontos kérdéskörben kimondott. Az iránymutatás segít majd a tagállamoknak, a nemzeti bíróságoknak és az állampolgároknak is, hogy jobban kezeljék a jogi kihívásokat. Ami a nemzetközi kapcsolatokat illeti, egy jobb környezet Európában akkor valósítható meg, hogyha az Európai Unió nem egyedül lép fel. Szükséges, hogy harmadik országok is csatlakozzanak hozzánk, és ők is elfogadják a magas szintű környezetvédelmi sztenderdeket, és részt vegyenek az erdők védelmében, csak hogy néhány példát említsek. Elköteleztem magam amellett, hogy folytassam a környezetvédelmi párbeszédet kulcsfontosságú partnerországokkal és nemzetközi szervezetekkel is. Az idén két komoly lehetőségünk lesz erre. Az egyik az UNEA 2, a másik pedig a CITES konferencia esetén. de ennél többre törekszem, és különös tekintettel azt szeretném elérni, hogy aktívan támogassuk a forrás hatékonyságot, valamint a körforgásos gazdaságot a G7-ek berkében, illetve a kétoldalú egyeztetéseink során. Ugyanígy szeretném megemlíteni az, az északi sarki szakpolitikánkat is. A fenntartható környezet védelme is ennek a stratégiának a része. Ezért a soron következő közleményünk hangsúlyozni fogja ennek fontosságát, a fenntartható fejlődés fontosságát a térségben. Az elfogadást követően konkrét lépésekre is szükség lesz, szükség lesz számítók az aktív támogatásukra. Végezetül szeretném elmondani, hogy szeretnék együttműködni önökkel az egészséges bolygó és az egészséges, az emberek egészségének javítása érdekében. Javítanunk kell a már jóváhagyott fellépések végrehajtásán nemzetközi és európai szinten is. Ez azt jelenti, hogy a fenntartható fejlesztési célkitűzéseinket a belső és külső szakpolitikáinkba be kell építenünk, a körforgásos gazdasággal való csomagot valóra kell váltanunk, és meg kell valósítanunk a hetedik környezeti cselekvési programban foglalt célokat. Önökhöz hasonlóan én is azt szeretném, hogy a gyermekeink és unokáink egy olyan világban éljenek, amelyben tiszta a levegő és a víz, olyan ételek kerülnek az asztalra, amelyekről tudjuk, hogy jók, a termékek használata biztonságos, és az energia is tiszta. Egy olyan világ lenne ez, amelyben a természet sokszínű, és nem pazarlunk. Nagyon sok munka van még előttünk, de hiszem azt, hogy a bolygónkon belül mindez megvalósítható. Köszönöm a figyelmüket. Thank you very much for your... Nagyon köszönöm ezt a részletes beszámolót. Most az első hozzászólás kör következik, a frakciók képviselője következik Karl Florence. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm, biztos úr. Először is szeretném megköszönni önnek, hogy az első szabály betartotta, azaz azokat az ígéreteket, amelyeket a meghallgatáskor tett, miszerint rendszeresen eljön körünkbe, meg is teszi. És ez így helyén való tetszik, és nekünk még egyszer köszönöm. Igyekeztem figyelmesen hallgatni, és egy pillanatra arra gondoltam, hogy most ugye felkelt a napja a környezetvédelmi politikának Európában, és minden csodálatos lesz. Ám sajnos én vagyok ebben a teremben a legöregebb környezetvédelmi politikus, és egy csak mindent hallottam már itt Brüsszelben, és nem hiszek el mindent. El, ugyan önnek hiszek, hogy a, amit itt mond, hogy a fitness check, a, a, a koridor folyosó és a többi terve, az, ezt komolyan gondolja. Ám hogyha a környezetvédelmi ügy, ügynökség felülvizsgálata ö, eszünkbe jut, akkor bizony elkeseredik a szánk íze, mert a legtöbb tagállam, valószínűleg az enyémet is beleértve, még csak el sem kezdte az Európai Unió szabályok végrehajtását. És együtt repülünk neki a betonfalnak, amikor nyomást gyakorolunk ezekre a tagállamokra, igyekszünk, hogy végrehajtassuk velük. Nem kell Románia vagy Bulgáriába utazni, hogy megnézzük. Ezt elég, hogyha csak szép délopori országokba utazunk el. Aztán hazámban sincs rendben minden a trágya rendelettel. Tehát nagyon fontos, hogy feltegyük a kérdést, önök is feltegyék a kérdést maguknak, hogy a 2010-es irányelv előrása, mi a helyzet? Viszont 50%-nál kéne legyünk a, az újrahasznosítással. Hol állunk ezzel? Ez sajnos rossz. Rossz dolgok ezek, és voltak éppen nem is tudjuk, hogy mit jelent egységesen a definíciója az újrahasznosításnak, még csak egységes definíció sincs erre. Tehát van egy csomó ö, pótlólagos ö, teendő arra, hogy az elfáradt lelkesedését kicsit újraindítsuk a tagállamoknak, hogy legalább a minimumot teljesítsék ezen vállásokból, hogy ne a, a gyermekeink ásványkincsét égessük el aztán az a négy jelentés, amelyről szó esett, ezek, ezek jó jelentések, nem sok bírálni valót találok rajtuk, ám alapvetően a korábbi években a hulladékpolitika és a hulladék elhelyezési politika intézkedését nem hajtották végre. Nincs igazi hulladék elhelyezési politika Európában, ahol ott szabályok vannak rá. Tehát, hogyha kisvállalat azért bocsátaná a vezetőjét, mert nem tudja elindítani, ezt ilyet nem hallottunk. Tehát igen, köszönöm, köszönöm a biztos úr kiváló előadását, hogy eljött, hogy jó akaratában nem kételkedhetünk, ám legalább 50 emberrel, 50 emberrel több munkatársa van az szükség, ezt az elődje is leírta, hogy meg tudjuk vizsgálni a végrehajtást. És itt nem, a, nem Juncker a fő ellenfél, hanem a tagállami vezetők és politikusok, akik nem akarják, hogy ellenőrizzék a végrehajtást ott. Köszönöm szépen, szocialista frakció Pocz úr. Köszönöm, elnök úr. Biztos úr, köszönöm, hogy eljött hozzánk. Az önnel folytatott eszmecsere mindig is nagyon sokban gazdagít minket. Emlékszem, hogy eh, említette az 2020-as biodiverzitási stratégiát. 2010-ben az első ilyen kezdeményezés nem bizonyult sikernek, és nem szeretnénk ezt a tapasztalatot újraélni. Ez eléggé szégyenletes volt. Már csak négy évünk van arra, hogy a célt elérjük, úgyhogy nem vagyok nagyon optimista. Ezzel kapcsolatban szeretném tudni, mi a véleménye egy-két dologról, talán háromat említenék. Először természetesen említette az innovatív fajokat, a jogszabályt hatékonyan kell alkalmazni ezen a téren. Nem igazán értek egyet az ellenkező véleményekkel, ahogy ön is említette. Egy kérdés azonban nyitva maradt. A parlamenttel felajánlottuk az együttműködést, hogy a tavalyi helyzet ne álljon elő újra, hogy megint tiltakozzunk, de a bizottság még ezt nem alkalmazta, mint lehetőséget. Önnek mi a terve? Aztán mi a helyzet a habitáttal és a madarakra vonatkozó irányelvvel? Plegykákat hallottunk arról, hogy a kettőt össze akarják olvasztani. Nem tudom, hogy volna értelme felülvizsgálni az irányelveket, hiszen nagyon sok tagállamban még egyáltalán be sem vezették, úgyhogy ezzel kapcsolatban esetleg részletesebben mondana valamit? Végül pedig, legutóbb, amikor itt volt, és ez egy személyes megjegyzésem lenne, a máltai ö, madárvadászatról volt szó. De ha a természetet meg akarjuk óvni, tavaly tiltó listára helyeztünk egy madarat. Mi a helyzet a derogációkkal? Figyelembe kellene venni a madárfaj megóvását. Máltát szeretném itt felvetni, nem csak, hogy a bírósági határozatot sértette meg, hanem az EU természetvédelmi erőfeszítéseiről szóló jogszabályt is. Mi a helyzet, és ki szeretné-e használni az adódó lehetőségeket? Köszönöm szépen, Julie Görling következik, LCR. Köszönöm, köszönöm biztos úr, köszönöm teljes körű kimerítő adását. Én csak a levegőminőséget említeném, nem annyira az NEC vonatkozásában, amely mint tudjuk végrehajtásban van, hanem inkább az EIR működése érdekelne. Ugye nem csak a jogszabály minőségét kell vizsgáljuk, hanem azt, hogy hogyan hajtják végre. A por el, ellen 16, mi a 16 tagállam ellen folyik szabálysértési eljárás, a a nitrogén tartalom Németország, Franciaország, Portugália, Spanyolország nem kis tagállamok, súlyos ügyek ezek, és nagy vezető tagállamok sértenek folyamatosan szabályt. Az új EIR működését hogyan tervezi, hiszen van ugyan egy státuszjelentés, de vajon vizsgálja -e majd ez az eszköz, hogy történik-e javulás gyorsabban a szabálysértési eljárásokat között követően, mert a környezetvédelmi végrehajtási felülvizsgálatnak azért ez volna a célja. Hogyha a, van olyan helyzet, amikor ez a naponta történik szabálysértési eljárás, mégsem látjuk, hogy a tagállamokat rávennénk arra, hogy cselekedjenek tehát az EIR, tehát a közvetvédelmi végrehajtási felülvizsgálat hogyan fog működni? Ezt hogy látja? Aztán a természeti tőke, ami szép kifejezés vonatkozásában mondottak, én egy madárfaj, a, egy, egy hattyúfajta legfőbb védelmezőjük Nagy-Britanniában, és a madár védelem tekintetében azért választottam ezt a konkrét madárfajt, mert vándorfaj, és 11 európai országot érint a vándor útja során, és mindenik 11, 11 tagában más és más a habitat irányelv értelmezéséből rá, a madárra eső szabály. Van, ahol figyelmesen veszik a, a védelmét. Úgyhogy azt szeretném tudni, hogy a Refit tekintetében, amelynek örülök, hogy, hogy elhalasztották a nagy érdeklődés miatt, de mikor látunk eredményeket, mert létfontosságú. Köszönöm. Uh, köszönöm. Alde következik, és Gerbert úr. Köszönöm, tisztelt elnök úr, köszönöm, biztos úr, hogy ismételten eljött hozzánk, és uh, ilyen részletesen beszámolt nekünk. Három kérdésem lenne. Az első általánosságban a fenntartatóságra vonatkozik. Amikor az Európai Unió milléniumi céljait véglegesítettük, és a következő fázisra gondoltunk, mi összességében úgy értelmeztük ezt, hogy a gazdasági növekedés csak fenntartható módon érhető el. Úgyhogy így születtek meg a fenntarthatósági célok, fejlesztési célok. Ugyanakkor tavaly Párizsban megállapodtunk abban, hogy alacsony karbon kibocsátású gazdaságra van szükség, és ez megfordíthatatlan. Ha nézzük a jövőbeli fejleményeket, az EU-ban fenntarthatónak kell lennie a fejlődésnek, mert csak akkor érhetjük el azt a növekedést, amire szükségünk van. De ha nézzük az általános EU politikákat, mint a szemeszteri folyamat, a Juncker célok, valami hiányzik a kritériumok közül, ami a fenntartóságot illeti. Régen nagyon sok ilyen volt, de most egyszerűen nem léteznek. Úgyhogy talán itt kisegíthet engem. A második kérdésem a biodiverzitásra vonatkozik. Tavaly megszületett a félidős értékelés, és egyszerűen katasztrofális a helyzet, sürgősen lépnünk kell, hogyha 2020-as célokat el akarjuk érni. De azóta halálos csend van. Kérdésem az, hogy konkrétan mi lesz a javaslata a mezőgazdaság, erdészet, halászat, stb. stb. terén, hogy elérjük a jövőben a célokat. Aztán biodiverzitás megint. A bielrovézai erdő az egyetlen nagyon-nagyon régi erdő, ami Európában létezik. Mit tesz ezzel ennek érdekében a bizottság? Mert a lengyel kormány rendkívül nagy erdőírtást kíván végezni itt. Végül körkörös gazdaság elnök úr. Ez rendkívül fontos politikai prioritás volt tavaly miután az előző csomagot visszavonták, de úgy tűnik, hogy ez a nagy politikai prioritás visszaeső tendenciát mutat. 2015-re ekodizájn tervet ígértek, de még semmi nem született meg. Hallottam olyasmit, hogy talán megint későbbre tolták. Kérem, mondja el nekünk, és biztosítson minket arról, hogy a körkörös gazdaság továbbra is rendkívüli prioritást élvez a bizottság berkeiben. Köszönöm. Köszönöm, Gue Konyecsnyi asszony. Děkuji, pane předsedo, vážený pane komisaři. Děkuji za... Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, biztos úr, az ismertetőjét. Szeretnénk a lényegre törni, illetve az előadásának végére összpontosítani. Említette, hogy a már elfogadott irányelvek végrehajtására fókuszálnak. Két év azonban nem látok előrelépést ezen a területen, a tagállamokban a végrehajtás szintjén. Egyre több irányelvet és rendeletet fogadunk el, annak tudtában, hogy a korábbiakat a tagállamok nem hajtják végre. Talán objektív okokból, bizonyos esetekben politikai okokból, amelyeket senki sem vesz figyelembe. Én azt szeretném, hogy csináljunk rendet, ahelyett, hogy újabb jogszabályokat hozunk. Tudván, hogy lesznek tagállamok, amelyek úgysem fogják ezeket átültetni, főleg ha a levegő minőségéről van szó. Például Kelet-Közép-Európában szerencsére nem a cseh köztársaság, de vannak olyan országok, amelyek sokat szennyeznek, és nem tesznek eleget az európai jogszabályoknak. Mindennek a kárvalótjai az európai polgárok gyakran a szomszédos országokban. Ennek ellenére nem tudunk mit tenni ez ellen. Az Európai Bizottság sem tesz hatékony lépéseket. Ez az első megjegyzésem. A második kérdésem nem hangzott még el, de minden bizonyal nyomon követte a pálma olaj helyzetét. A közelmúltban tartottunk ebben a témában egy fontos meghallgatást. Elhangzott, hogy a hanyagságból, illetve a hanyag pálmaolaj kitermelésből adódó erdőtüzek esetében gyakran német vállalatok is érintettek jó lenne, ha nem csak saját magunkra fókuszálnánk, hanem nézzük meg azt is, hogy mit tehetünk ez ellen, hiszen egy katasztrófa felé szágoldunk, nem tudunk hatékonyan reagálni. Azt szeretné, hogy azt szeretné, mint Franciaország és mások, hogy korlátozzák a pálma olajat, főleg az olyan, az olyan ültetvényekről származó olajat, amelyek összefüggnek az erdőtüzekkel. Kíván-e ezzel, kapcsolatban jogszabályokat alkotni, és mit teszünk a bioüzemanyagokkal, bio hiszen a legtöbb pálmaolajat a bioüzemanyagokhoz használják fel. Tehát jó lenne, hogyha tanulnánk ebből, és korlátoznánk ezeknek a felhasználását. Köszönöm szépen, Oszli úr a zöldek nevében. Köszönöm szépen a jelentést. A néppárt kollega ugye azt mondja, hogy a gazdaság ökologizálása felé haladnánk. Hát józanul meg kell állapítsuk, hogy továbbra is fenyegeti a, a biodiverzitás célját, 2020-as célját, a, a teljes összeomlás veszélye. Minden adat, amit olvasunk, arról hogy mondjuk a, a 60% az összes állat és növényfajnak veszélynek van kitéve, ez nem, ilyen, nem mutat nagy előrelépést. A bizottság ellenreakcióját látva, hogy a 2020-ban ismét kudarcot vallunk, akkor teljesen hiteltelenül válunk ezeken a területeken, és persze ez összefügg az agrárpolitikával is, hiszen két teljesen szembe menő politikát folytatunk egyrészt. Azt mondjuk ökologizálni akarunk, a másik oldalon meg egyre intenzívebb mezőgazdaságot folytat az agrárpolitika támogat, és a refit folyamatban az agrárterületet is meg kéne vizsgálni, és a környezetvédelmi biztos és is fenyegető, hogyha a greening program szapambubréként kipukkad majd, tehát önnek is kéne az agrárpolitikával foglalkozó kollégákkal egyeztetni, mert különben a bukás veszélye fenyeget a környezetvédelmi politikában. Még egy pont, a glifoszát fogó vita ügyében a Német Szövetségi Illetékes Hivatal a biodiverzitást is félti, hiszen minden zöld növényt megöl a glifocát. A önök részéről, ön részéről nem hallani semmit ebben a vitában, holott világos, hogy a Natura, és az sem világos, hogy a Natura 2000 refit folyamata hova tart. Itt is nagy félelmek vannak. Nem lehet tudni, hogy mi lesz a felvizsgálat eredménye, ön azt mondta, hogy nem lesz rosszabb a helyzet, legalábbis. De hát mi is a cél voltak éppen? Valóban egy tényszerűen javított állapotra törekednek, vagy csak újra kéne dolgozni, átdolgozni az egészet, mert nincs semmi értelme, ebből indulnak ki. Utolsó öti kérdésem. Nagyon sok rendelet, például a trágyára vonatkozó rendelet végrehajtása, vajon ez a rendelet Németországban, vagy mi nem került átdolgozásra évek óta. Évek óta követeli a bizottság, hogy végrehajtsák. Ezt a folyamatot véget, véget kell vetni ennek a folyamatnak. Németországnak nagyon sok időt hagytak a nem végrehajtásra. Érdemes van jövőteni helyzeten. Utolsó helyzetem, a, említette, hogy értelmezési segítséget szeretne adni de a környe, a, a, a, ha a bíróságokhoz kell fordulnak a környezetvédők, akkor miért nem lehet az irányel végre, végre ezt, ezt lehetővé tenni? Köszönöm. FDD, Fronte úr. Grazie Presidente, grazie Commissario. Köszönöm, elnök úr, köszönöm, biztos úr. Az erdőkre koncentrálnék, Nos, gondolom az Európai Unió fellép az illegális fakitermeléssel szemben, hiszen jöhet ez bármilyen országból a világon. Kérem, hogy a hatóságok vizsgálják ki, hogy honnan származnak a kétes forrású fa mennyiségek, hiszen a Greenpeace, a Global Witness is jelezte már ezeket. Aztán nagyon sok országban illegális az erdőírtás, főleg a trópusi erdőknél. A mezőgazdasági célokra nyert területekre. Ott van a szója és egyéb termék, amit ezeken a területeken termeszteni akarnak. Franciaország szója, Németország, Hollandia a pálmaolaj, hogy csak néhányat említsek az Európai Unióban mindenféleképpen import érkezik, 6 milliárd euró az értéke az illegálisan beérkezett termékeknek. Nyilván fel kell lépni ez ellen, illetve az erdő, illegális erdőírtás ellen, hiszen évente 30 ezer milliárd dollár értékben jelentkezik ez. Az Európai Unió az egyik fogyasztója csak ezeknek a termékeknek, tehát nagyon fontos, hogy mind a 28 ország összefogjon és hatékonyan ellenőrizze termékeket. El kellene az egyre nagyobb mennyiségben megjelenő termékek importját, főleg olyan területekről, ahol az erdőírtás folyik. Köszönöm szépen! Köszönöm. Mielőtt a bizottságnak adnám meg a szót a válaszadás jogán, egy dolgot szeretnék elmondani, hogy még 12-en szeretnének hozzászólni, úgyhogy kérem a biztos urat, hogy próbáljon meg minimális időben válaszolni a kérdésekre. Köszönöm. Köszönöm, Giovanni. Lehet, hogy átfedések lesznek a válaszokkal. De először is Karl-Heinz szeretnék köszönetet mondani támogatásáért, és engedjék meg, hogy egy nagyon fontos kérdéssel kezdjem, amit ő vetett fel a hulladék, a hulladékkal kapcsolatos politikák terén, illetve azzal kapcsolatban, hogy segítenünk kell a tagállamoknak a hulladékkezelésben is. Először is a hulladékkezeléses kapcsolatos célkitúzések. Itt nem az a cél, hogy törvénysértési eljárásokat indítsunk be, hanem hogy segítsünk a tagállamoknak a eredmények monitorozásában, hiszen végül is a tagállamok élvezik ennek előnyeit, mind gazdasági, mind környezetvédelmi szempontból. Hogyan is segítünk nekik? Először is úgy, hogy korai jelzőrendszert szeretnénk létrehozni, hogy már nagyon korai szakaszban rámutathassunk a hiányosságokra, és felléphessünk ezen a szinten, a lehető legkorábban. Megpróbálunk segíteni nekik szakmai segítségnyújtással is a legjobb politikák, befektetési elképzelések nyújtásával. De a szakmai tanácsadáson túl pénzügyi segítséget is nyújtunk a Horizont 2020, a strukturális alapok és egyéb forrásokból. Ami a hulladékkezelést illeti, 5,5 milliárd euró áll majd rendelkezésre csak ezen a területen a hulladékkezelési projektekre 2020-ig. És nyilvánvalóan nagyon óvatosan kell eljárni azzal kapcsolatban, hogy mire fordítják majd ezeket a forrásokat. Nem szeretnénk, hogyha a hulladék hierarchia alacsonyabb szintjein kerülnének felhasználásra, szeretnénk eltávolodni az égetéstől, illetve a, a szeméttelepek kialakításától. Tökéletesen igaza volt, amikor azt mondta, hogy vannak olyan tagállamok, amelyek még csak be se indították a folyamatot, és ez igaz nagyon sok ágazatban. Sajnálatos módon 28 tagállammal rendelkezünk, és bár ugyanaz a jogszabály, ugyanazok a célok, 28 tagállam különböző tempóban halad. Bizonyos uh, időpillanatokban uh, a büntetés módszeréhez kell fordulnunk, vannak időszakok, amikor viszont az ösztönzéssel kell élnünk. Fok úr, invazív fajokról beszélt. Nyilván ön is tudja, elkészült a listája ezen fajoknak, amelyek veszélyesek az unió számára. Három szinten lehet fellépni. A prevenció, a korai felismerés, illetve a az ilyen invazív fajok kiírtása rendkívül pozitív véleményezést készített az ezzel foglalkozó bizottság tavaly decemberben, de nem fogadták el még ezt a döntést, mert a parlament tiltakozott, mondván, hogy a bizottság végrehajtási hatáskörét túllépte. Vannak olyan fajok ezen a listán, amelyek miatt ez megtörtént, de el kell mondanom, hogy a bizottság már elkezdte a munkát, és végül is azt szeretném itt elmondani, hogy a lista tudományos alapon született, megfelel az IIS rendeletnek, és a listát természetesen frissítjük az IAS kéréseinek megfelelően. Ami a máltai tavaszi vadászatot illeti, igen, egyetértek. Én magam kértem, hogy intézkedjenek, és a máltai hatóságoknak már is bizonyos kérdésekre választ kell adni tíz nap áll rendelkezésükre a válaszadásra. És hasonlóan fogok eljárni, mint ahogy tettem ezt korábban Málta esetében, amikor a madarak vadászatáról volt szó. A máltai hatóságoknak mindenképpen a madarakra vonatkozó irányelvben foglaltaknak megfelelően kell eljárni. Na most ami az állapotfelmérést illeti. Giuliának is szeretnék itt válaszolni, aki a madarak diverzifikáltásáról, sokszínűségéről beszélt, illetve az állapotról. Nos, ami ez utóbbit illeti, a bizottság gyakorlatilag úgy jár el, ahogyan eddig tette, nyomozza a jogsértéseket, Konzultációt folytattunk, nem bizottsági jelentés született ebben a témában, véleményeket foglal ez össze, amelyek nem kötelező jellegűek. Abba az irányba mutatnak ezek a vélemények, hogy több végrehajtásra van szükség. Tehát itt nem kell vitát indítanunk ebben a témában, de a végrehajtás terén többet kell tennünk. Mindazonáltal megvannak az én aggájaim is, és azt kell mondanom, hogy ugyanazok, akik nem akarják megnyitni és hagyni a biodiverzitási irányelvet, lesznek az elsők, akik elkezdenek majd kritizálni, mondván, hogy nem érjük el a célokat 2020-ban. Úgyhogy akármit is tegyünk, megnyitjuk vagy nem nyitjuk, úgy gondolom további erőfeszítésekre van szükség, hogy megpróbáljuk a meghatározott célokat elérni 2020-ra. Ami a környezetvédelemmel kapcsolatos jelentést illeti, a félidős értékelést, a biodiverzitással kapcsolatban, gyakorlatilag ezekre is utalhatók többek között. Az áll bennük, hogy Hát valami előrelépés történt, és azonáltal egyértelmű, hogy a célokat 2020-ig nem fogjuk elérni. A 2020-as jelentés nem félidős jelentés lesz, több jelentés is születik majd, amely értékeli az állapotot. Elértük, nem értük, kipipálhatjuk, vagy nem az egyes pontokat ebből a szempontból. Megint csak említést tett valaki arról, nem a felszólalás sorrendjében válaszolok, a mezőgazdaságot. Igen, ez az egyik példa. Minden jelentés rámutat a mezőgazdaságra, mint a biodiverzitás hanyatlásának legfőbb okára. A kérdés az, hogy tehetünk-e valamit ennek elkerülése érdekében. Megerősíthetjük az irányelveinket? Én is ezeket a kérdéseket tettem föl. A későbbiekben majd visszatérek a mezőgazdaságra, és akkor nem az egész mezőgazdaságról fogok majd beszélni, csak a rossz gyakorlatot kritizálhatom a mezőgazdaságon belül, de vannak jó gyakorlatok is. Mm. With regards to the background, as you all know, the, the fitness check. Nos, az állapotfelmérés tényleg nagyon nagy munka volt, jelentések, tényfeltáró missziók, kérdőívek születtek, és gyakorlatilag nem mást kerestünk, mint öt kategória értékelését. Megvizsgáltuk a hatékonyságot, a koherenciát, az EU többletértéket ezen irányelvek kapcsán. Önök is tudják, több mint fél millió választ kaptunk, 550 ezret, sokkal többet, mint amennyit én említettem a bevezetőmben, illetve a TTIP kapcsán felmerült. Tavaly novemberben azt tapasztaltuk, illetve februárban megkaptuk a szakértők jelentését, és június elején születnek majd a bizottsági konklúziók. Mi nyilvánvalóan azt fogjuk javasolni, hogy folytassuk az eddigi erőfeszítéseket az idén őszig. Igen, bocsánat. Julie említette még a madarakat is, Igen, beszéltünk erről négy szem közt is. Igen, aggaszt ez engem. A vadászok ö, ö, ölik a madarakat, de hát a mezőgazdaság is a rovarírtókkal, az éghajlatváltozás is írtja a madarakat, és egyszer nem is beszélünk erről. Úgy gondolom, hogy pedig kellene, és biztos vagyok benne, hogy lesz erre alkalom, mert végül is a fő célunk egy, hogy megmentsük a madarakat, illetve a biodiverzitást. Kevradis kollega. Kevradis kollega a fenntarthatóságról beszélt, teljes mértékben egyetértek. A legtöbb munkát említette, a fenntartható fejlesztési célokat, ez mind a fenntarthatóságról szól, ami az alacsony szénkibocsátású, széndiokszid kibocsátású gazdaságot illeti. Én is próbálok az óceánok terén kialakított prioritások mellett is kiállni, mert hát az óceánok kezelése kapcsán egy dolgot nem értettem, amikor éghajlatváltozásról, alacsony szénkibocsátású gazdaságról beszélünk, szót sem ejtünk az óceánok részesedéséről ebben az egészben. A COP 21-en föl se vetették az óceánok kérdését, pedig a legnagyobb karbon elnyelő felületek az óceánok a bolygón. Ami az időközi áttekintést illeti a biodiverzitás tekintetében, igen, úgy gondolom, arra van szükség leginkább, hogy cselekvések kövessék a időközi áttekintés, ez még fontosabb, mint maga az áttekintés a 2020-as célok vonatkozásában. Persze vannak releváns politikai folyamatok itt, beszéltünk a fitness checkről, aztán van egy EU szakpolitikai review sorozat, a pénzügyi keret, aztán az SDG-k végrehajtásának vizsgálata, ezek is nagyon fontosak, hiszen az végéket megvitattuk, a vállalásokat tettünk ezekre vonatkozóan, ám ennél is fontosabb, hogy végre is, vagy végletesre is kerüljenek ezek végső soron. Ami pedig a körkörös gazdaságot illeti, száz százalékig biztosra vehető, hogy továbbra is nagyon fontos a napirendünkön ez, nem csak az én napirendemen, hanem az egész bizottsági kollégiumén. Azt hiszem, néhány héttel ezelőtt egyik alelnökünk, Katály nem biztos, is ez irányban nyilatkozott. A Bielolézai erdő Lengyelországban. Igen, bennünket is aggaszt az, ami megfogalmazódott itt. Nem csak az aggasztó, azért aggasztó, mert ez egy egyedülálló Natura 2000 terület, hanem egy UNESCO ö, ö, védett érték is. Hát azt el akarja kérni a bizottság, hogy helyreállhatatlan kárt okozzanak ebben az erdőben. Hogyha döntés születik arról, meg kell vizsgáljuk, hogy valóban tervezik-e a fák kivágását, meg kell nézni, hogy mik a tervek, és biztosítani kell azt, hogy bármilyen beavatkozás, beavatkozás itt az EU szabályoknak, törvényeknek megfelelően történhet csak. És most a lengyel hatóságok válaszát várjuk, és ennek alapján dönt a bizottság, hogyan lép tovább. Gebrandi úr említette az ökodizájn témáját is. Ez is munkaprogramunk része. Az IRR, és hát általában az IRR tekintetében és általában az irányövek végrehajtása vonatkozásában meg kell mondanom azt is, hogy bennünket ez Szerintem nagyon fontos eszköz, amelyben támogathatjuk a tagállamokat. Vannak országspecifikus jelentések, több ágazatra vonatkozóan vannak pénzügyi jelentések, gazdasági. Ugye az első kérdés, hogy miért nincs környezetvédelmi országspecifikus jelentések, ahol minden tagállam teljesítménye mérhető volna. Tehát meg kell vitassuk a tagállamokkal, mik a problémáik, hogyan tudjuk a szűk keresztmeteket leküzdeni. Persze a parlamentet mindenről tájékoztatni kell, két éves jelentések formájában tervezzük ezt. Ami a pámolajat illeti, Konecsna képviselő tette fel a kérdést. Sokan jelezték, hogy az, be kéne tölteni a pálmolajat, hiszen erdőpusztítással jár a termelése. A bizottság nem tesz különbséget a különféle növényolajak között, és a pálmolaj nagyon fontos bevételi forrás, megélhetési forrás nagyon sok országban. Ugyanakkor a legjobb módja az együttműködéseknek az, hogyha a tagállamokkal az lehet, hogyha a negatív hatásokat tudjuk csökkenteni, fenntarthatóbb termelést és technikai segítségnyújtást nyújtva is az erdőpusztítás tekintetében is gondolkozunk azon, hogyan lehet a, ez, ez ellen fellépni. A folyók sokfélesége tekintetében. Erről beszéltem. Az agrárpolitika alakulás engem is aggaszt a e tekintetben, ezért kérjük mindenki támogatását, különösen a kap áttekisinte során Talán majd a többi hozzászólás után tudok még válaszokat adni némelyik kérdésre utólag. Köszönöm. Vegyük figyelembe azt is, hogy 15 percünk, 12 hozzászólónk van, és még válaszra is kell időt adni a biztosnak. Minden hozzászóló, tehát arra kérek, hogy rövidre fogja. Ivó Belettel folytatjuk. I will, uh... Köszönöm, elnök úr. Egy kérdést tennék csak fel. Biztos úr, itt vagyok. Egy kérdésre utalnék, említette a levegő minőségét. Ezzel kapcsolatban a következőt kérdezném. A finom részecskékre vonatkozna a kérdésem, illetve a háztartási fűtésre, ugyanis a az ilyen finom részecskék 15-20 százaléka a háztartási fűtésből, az otthonok fűtéséből származik. Elfogadtunk egy ökodizájn irányelvet a fűtésre vonatkozóan, ez viszont csak 2022-ben lép hatályba. Tehát a kérdésem, hiszen több tagállam időközben már szigorúbb követelményeket is alkalmazott, illetve különböző kampányokat léptettek életbe, és arra ösztönözték az embereket, hogy a fűtőberendezéseiket cseréljék fel újakra. Nem tudom, hogy a tisztább tűzhelyek, illetve fűtőberendezések alkalmazását ösztönöznék kell, nem kellene várni 2022-ig, és milyen lépéseket le lehetne tenni ezen a téren, hogy ezeket a nagyon kevéssé fenntartható fűtő berendezéseket, amelyek ugye fával és szénnel működnek, helyettesítsük. Köszönöm szépen, Bonafé képviselő. Grazie, Presidente. Köszönöm a szót, elnök úr. Biztos úr, szeretném megragadni az alkalmat, hogy köszönetet mondjak az eddigi munkájáért, a körkörös gazdasággal kapcsolatos csomag vonatkozásában. Nagyon sok érdekes témát vetett fel most is. Ahogy emlékeztetett arra, márciusban a bizottság a műtrágyákkal kapcsolatos rendelet felülvizsgálatáról szólt de vannak még lemaradó területek. Na most visszatérve a rendeletre, ez csak egy lépés a körkörös gazdaság felé, főleg az organikus hulladék felhasználása terén, ami a termő területeket illeti. Azonban vannak műanyag biodegradibilis anyagok. Kérdés az, hogy hogy lehet őket műtrágyaként felhasználni. Már voltak ilyen javaslatok a különböző tagállamoktól, Azonban a bizottság a műanyagokkal foglalkozó dokumentumot célozta meg 2017-ben, mint megfelelő témát ennek feldolgozására. Kérdésem az, hogy mi a helyzet ezzel, illetve tekintettel a műanyagok újrafelhasználását, illetően mi a helyzet az új csomaggal? Megérkezik-e majd időben? Köszönöm. Grazie. E ora Mr. Új téma. Köszönöm szépen. Új téma úr következik. Very much. Köszönöm elnök úr, köszönöm biztos úr a prezentációját. A Bird and Habitat irányel fitness check van szó. Több mint 550 választ kaptak egy, a közkonzultáció után. Hát önök biztosan tudják, hogy a válasz közül nagyon sokat standard internetes formanyomtatványon küldték vissza, vagy kampány előzte ezt meg. Az a kérdésem, ezt hogyan látják önök? Vajon a standard forma nyomtatvány válasz, nyomtatvány révén lehet, hogy torz képet festenek a visszajelzésekből. Hogyan értékelik az ajánlásokat? Kérdésem ez. Hiszen az egyik ajánlásban új innovációknak és programoknak megoldásnak is helyet kell teremteni. Köszönöm szépen. Thank you to you, and now... Én köszönöm, és most Ezeke úr következik. Ja, vielen Dank, Herr Köszönöm, elnök úr, köszönöm, biztos úr. Szeretném megköszönni a részletes tájékoztatóját, illetve a nyílt eszmecsere lehetőségét. Én a ö, környezetvédelem és a halászati politika közti területet szeretném érinteni, az északi tengeren a halászatot. Erről már beszéltem az önök szolgáltával 2005, 2015 májusában ugyanis az elektrohalászatra Hollandiában sokkal több engedélyt adtak ki, mint Németországban. Ezen engedélyeket Hollandiában kutatási célból adták ki kísérleti projektekre, tavaly pedig az értékelési jelentésről azt mondták, hogy 2014. júliusában meg lesz, most már gyakorlatilag 2016 nyarán vagyunk, és még mindig nincs meg ez a jelentés, ezért érdekelne, hogy mi a jelenlegi helyzet ugyanis nem régen egy holland szaklapban azt lehetett olvasni, hogy a az elektrohalászat terén a kutatások Hollandiában még el sem kezdődtek, úgyhogy felmerül a gyakorlati kérdés, hogy mi történik akkor az engedélyekkel, ezeket vissza kell majd adni talán? Ez az, ami engem érdekelne. Köszönöm. Mr. Grote. Ja, vielen Dank. Grote úr, köszönöm, most ezt vitattuk meg az, hogy mi nem működik, mi az, ami nem olyan pozitív a végrehajtásban, ám néha vannak túl sikeres védelmi intézkedések, és például megnézzük a egyes vadlútfajták védelmét, Szászországban, Alsószerországban, tehát szinte túl jól sikerült a védelme ezeknek. A klímaváltozás révén ugyanakkor teljesen megváltozott a, az időjárás, és ezrével ezek a vadludak megérkeznek hatalmas hullámba, és elpusztítják a, a, a termést, a, egyszerűen nem, számukra sem marad élhető terület, és maguk a gazdák, akik eleve nehéz helyzetben vannak, megszűnik az élet lehetőségük. Úgyhogy az alsó százországi hatóságok a jövőben meg kell vizsgálják a rugalmas megoldás és hogy lehet a leggyorsabban kezelni ezt a problémát, nem úgy, hogy ezeket a madarakat, hanem egy természetes módon mondjuk a tojásritkítással, vagy valamiképpen gyorsan kezelni a problémát, erre kérünk, kérjük a bizottság támogatását. Thank you very much. And now Mr. Köszönöm, Ekkúr. Köszönöm, elnök úr, biztos úr. Köszönöm ezt az eszmecserét, ennek a lehetőségét. Két kérdésem volna. Említette a higanyt, illetve a Minamata egyezményt. Én a higanyról szóló jelentés előadója vagyok, és ezért személyesen érdekelne az a kérdés, hogy az amalgám, ugye tudja az az anyag, amelyet az ember a fogába kap, hogyha túl sok édességet fogyaszt gyerekkorban, ezt az emberi egészségre nézve aggályosnak tartja-e? A második kérdésem pedig, az esőerdő pusztításával, kiirtásával a biodiverzitás is csökken, az a kettő együtt jár, és az erdőket elsősorban, az esőerdőket elsősorban a mezők, illetve legelők létrehozása miatt pusztítják, előállításról van szó, és ennek egyéb területeken is negatív hatása van, például a vízgazdaságra nézve monokultúrák jönnek létre, amelyek a talajminőségét is rontják. A közelmúltban pedig a kínai kormány egy nagyra törött célt tett közzé, aminek én nagyon örültem, ugyanis azt tervezték, hogy a húsfogyasztást 15 éven belül 30%-kal csökkenteni szeretnék Kínában, és így szeretnének többek között az éghajlatváltozás ellen fellépni. Az én kérdésem vele úr most a következő lenne. Az Európai Unió a környezetvédelme érdekében mikor kíván intézkedéseket hozni, amelyek a húsfogyasztás csökkentését jelentik, vagy továbbra is tabu témaként kezelik ezt, és ignorálják azért, mert Európa egy húsbarát kontinens, egy hústermelő kontinens. Köszönöm. Köszönöm szépen, Lafonte úr. Köszönöm a szót. Nagyon gyors leszek. A faimporttal kapcsolatban tettem fel kérdést, de szerintem nem volt válasz. Aztán földközi tenger. A bizottság készített már ezzel kapcsolatban anyagot, főleg az a, a, a halálomány vonatkozásában, ezt már láttuk Katanyában, hogy mivel járt. A, nem csak a halászat, hanem például az éghajlat, a környezet is befolyásolja a helyzetet. Ez alapján mondanám el, hogy nagyon súlyos a helyzet. Mindenki várja, hogy a bizottság lépjen fel, hogy hogyan tudnánk visszaszerezni ezt a halálományt, mert borzasztó a helyzet, többen 90%-ban a halá, halászott fajokra vonatkozik. Aztán a bizottság szeretnénk, ha elmondaná, hogy hogyan kívánja kezelni ezeket az állományokat. Köszönöm. Köszönöm, Veli asszony. Ja, Köszönöm, elnök úr. Szeretnék visszatérni egy kérdésre. Vele úr, én is szeretném először is megköszönni, hogy eljött. Hajszling úr már említette ezt a témát, a közös agrárpolitikát, valamint a biodiverzitást. Ön is említette, hogy 80% a földek 80%-a mezőgazdasági vagy erdészeti terület az Európai Unióban, ezt a tényt nem lehet megkerülni, úgyhogy kérdés, mit javíthatunk a mezőgazdaságban a 2020-as biodiverzitási céljaink elérése érdekében. Konkrétan azt szeretném tudni, hogy a közös agrárpolitika állapotfelmérése hol tart? Tudjuk, hogy a greening egyfajta csodaszer, legalábbis csodaszerként kezelik, viszont de facto nem működik. Én azt szeretném, hogy az unokáim is lássanak kukoricaföldeket, ezért szeretném tudni, hogy tehetünk-e valami, valamit még, illetve tehetünk-e többet. Köszönöm. Schreier Piri képviselő. Voorzitter, dank u wel. Köszönöm, elnök úr, a bizottságot. Egy másik hangot szeretnék hallani a fitness check tekintetében. Egyetértek Hajtema úrral abban, hogy egy sor kérdés és megjegyzés a, a, a vállalatok részéről nem ismeretes. Néhány példát említek. Nagyon szeretjük a természetes parkokat, és a, persze az erdőt, ám nem lehet szembeállítani a nem tudjuk a Hollandiában összeegyeztetni egyes ipartevékenységeket a mezőgazdasággal a saját Obereizebeli választókörzetemben, és Kálhányt Forenszel itt egyetértek, 32 gazdaság ment, mert, ment a Natura szabályozás miatt. Nagyon sok más példát fel tudok hozni, megoldásokat szeretnék kérni öntől. Utolsó pont. Az állásfoglalás a Zika vírussal kapcsolatban is mutatja, hogy a prevenció a legfontosabb, mint az, jobb, mint az utolagos megoldás. Vegye fel a kapcsolatokat a, a Natura 2000 területekre vonatkozó szabályok végrehajtásának mikéntjét egyeztetve a többi biztossal, Szerintem nagyon egyoldalúan került meghatározásra ez a szabályrendszer, és végül a gazdák is a zöld, a zöld gazdaság mellett állnak, ám az nem lehet szél, hogy eltűnjenek a, a, a, a családi mezőgazdaságok, paraszgazdaságok a természetből. Köszönöm szépen. Szeretem volna először is köszönteni a biztos urat, és megköszönni azt, hogy milyen egyértelműen fejettek, fejetettek ki a különböző alapelveket a környezetvédelmi cselekvési terve kapcsolatban, a zöld növekedése kapcsolatban. Ön is említette, hogy ez a cél ahhoz, hogy konkrét legyen, már pedig a konkretizálás a legfontosabb, jobb együttműködést tesz szükségessé az állampolgárokkal, és bizalmat az állampolgárok részéről. Ugyanis ez egy olyan téma, amely kulcsfontosságú. az Európai Unió atomenergia parkjának a gazdálkodására gondolok. Ez a környezet biztonsága szempontjából kulcs fontosságú. Az Európai Unió egy indikatív atomenergia programot elfogadott. Szükségünk van 2025-re csak ahhoz, hogy az irányelvet teljesítsük. Az atomerőműveket modernizálnunk kell, 253 milliárd euróra van szükségünk, és ennek csak a fele van meg. Például Spanyolország esetében 4,3 milliót különített el, holott 15 milliárdot kellene befektetni az Almarázi atomerőmű, amely 15 kilométerre található Spanyolországban a portugál határoktól, határtól, az eset, ez rendkívüli mértékben szennyezi a, azt a folyót is, amely Lisszabonnál ömlik a tengerbe. Hogyan kívánják az atomerőműveket modernizálni, ugyanis ez nagyon szorosan kapcsolódik a bizalomhoz, a hitelességhez, illetve az állampolgárok felé való elköteleződésünkhöz. Köszönöm szépen. Biztos úr, önnél a szó a választás jogán. I will go. Köszönöm. A Frontex képviselő említette az illegális favágás import problémáját. Ezzel szemben fellépünk, vannak gondjaink, vannak is gondjaink, hiszen sok esetben harmadik országokkal kell szembeforduljunk, ám sokszor az EU-n belül is vannak gondok. Már tettünk intézkedéseket néhány tagállam ellene tekintetben. Ivó beszélt a levegő minőségről és a, a lebegő részecskékről. Ez nem az európai egészében érvényesül a probléma, ám egyes tagállamokban bizony nagyon súlyos. Talán nem sokban, de némelyikben igen. Kettőt ezek a tagállamok közül meglátogattam magam is. Jó és részletes vitát, megbeszéléseket folytattam ott. Itt az IRR valóban segíthet. Itt a konkrét problémák és ügyek számbevétele fontos. Ami a műtrágyák alkalmazott ismerők Szomán szóval Bonafé említette, igen, a körkörösgazdaságba való igazítása a vonatkozó irányelveknek nagyon fontos, és a, bio, a biohulladék újrahasznosítása is ide tartozik. Persze javíthatja a, a talajstruktúra, a, a talajban való széndiokszid megkötés és a nitrogén alapú ö, műtrágyák is figyelmet érdemelnek. A szabályozás a biohulladékok trágyázási felhasználását, a, minőség, a címkézés és a egyéb témákban való megfelelés előrehenzeteit is meg kell határozni. Ahhoz, hogy az Európai Unióban kereskedő forumba kerülhessenek ezek, a nitrátok is és nagyon sok szerepet játszhatnak. A műanyagok körében, mint tudják, a cselekvési terv meghatározza a műanyag stratégia gondolatát. 2013-ban már született egy zöld könyv, illetve egy európai stratégia a műanyag hulladék vonatkozásában, és ha jól tudom, az Európai Parlament a saját kezdeményezési állásfoglalást is írt. Ez pedig mérföldkő volt a stratégiában, széleskörű konzultáció övezte. Fontos, hogy a zöld könyvet is figyelembe vegyék a stratégia végrehajtása során. Persze a, a landfill meg a kivezetése a magasabb műanyag újrahasznosítási tervek is ide sorolható. Az oxofermentálható műanyagok tekintetében a biztos konzultációt kért, hogy megvizsgáljuk a vonatkozó kapcsolódó kérdéseket. Jó részt az anyagok a természetmódon lebomlásának mikéntjét kell vizsgálni, és ennek alapján tudunk olyan konklúziókat hozni, amelyek a stratégiát meg kell majd határozzák. És ez kapcsolódik a tengeri személy, tengeri hulladék kérdéseihez is. A a úr beszélt a fitness checkről, és arról, hogy az 550 ezres válasz valóban egy érvet körüljára, vagy ezek valóságosan diversifikált vélemények, az 550 ezer ember agája nem elhanyagolható. Mindezek mellett persze itt NGO-k, tagállamok véleményét is meghallgattuk, kaptunk leveleket több tagállamok minisztereitől, gazdáktól, vadászoktól, erdészektől, úgyhogy itt ezért mérlegeltünk minden aspektust a konzultációs folyamán. Ezeke úr beszélt a, a balti-tengeri elektromos halászatról, ezt a témát a hollandok vetették fel, Hollandia, az északi tengeren. Az elektromos árammal való halászat egy új technológia, ugye első olvasatban, vagy első tekintésen nagyon sok ö, előnye van, specifikusabban tud válogatni, és kevesebb kárt okoz a tengerfenéken. Ám még nem tudtunk teljes körű képet nyerni egy gyakorlatról, nem látjuk pontosan az ökológiai kihatásait. Például volt egy olyan érv, miszerint hogy elektromos árammal töltött húzalokat használunk. Megüt az áram olyan állatokat is, olyan, amelyek, amelyek eh, őket aztán nem fognak ki, és mégis elpusztulnak, tehát nem olyan egyszerű, nem annyira egyértelmű, hogy mennyire ártalmatlan halászati módszer ez. Ahogy Ezeke úr említette, van egy öt éves pilot projekt, és aztán egy időközi jelentést kell készítenünk. Épp ez kellett volna már tavaly év közepére, eddig még nem kaptunk, meg várjuk Hollandiától ezt az időközi jelentést, de halászati módszerről, hát nem csak erre támaszkodunk, hanem tényfeltáró missziókat küldtünk Belgiumba, Hollandiába, Németországba, megvizsgálva, hogyan ellenőrzik, felügyelik a halászatot, az elektromos halászatot ezekben az országban, e tényfeltáró missziók után pedig konkrét intézkedéseket is kértünk tőlük, ezeket figyelemmel kísérjük, nem csak a folyamatot magát, hanem azt is, milyen fejlemények, hogyan fejlődik a halászat általában, és mi hatása van a, a, a környezetre. A kollégám, barátom Gróte úr említett egy, egy, egy ügyet, egy súlyos ügyet, amely minden tagállammal érvényesül, vagy vagy a vadludak, vagy a, a, korm, a kárókatnák a halászok számára, vagy a svédországi farkasok. Tehát mindig vannak hirtelen elszaporodó állatcsoportok, mindig kiegyensúlyozott megoldást kell találnunk ezekre a problémákra. Sokszor a, szélsőségekbe esünk, vagy hozzá sem érünk, egyetlen lúthoz sem, vagy, vagy kipusztítjuk az összeset. Tehát Valahol a kettő között kell megtalálni azt a természetes egyensúlyt, amely kezelheti a problémát. A Natura 2000-ről nem beszéltem még. Ha megnézzük azokat a Natura 2000 területeket, amelyek meghatározásra kerültek, nagyon sok előrelépést látunk. Ha megnézzük azokat a Natura 2000 területeket, amelyeket megfelelően kezelnek, az teljesen más képet nyújtanak. Azt tehát a kérésem, nem csak az, hogy meghatározzuk ezeket a helyszíneket, hanem hogy jól irányítsuk. Aztán eh, ekkor beszélt a higanyról, a Minamata Egyezmény betartása mindenki számára hasznos lesz eh, eh, közvetlenül szempontból. Az EU 26 tagállam aláírta az egyezményt, több mint száz más állammal együtt 2014. októberében, ám ahhoz, hogy az egyezmény életbe lépjen, 50 ratifikációra lesz szükség. Azt reméljük, hogy ezt a küszöböt jövő ér elére elérjük. Európában nagyon jól haladunk ezzel a szakpolitikával és a vonatkozó jogalkotással ám sokszor az állampolgárok mégis úgy érzik, hogy ki vannak téve veszélynek, úgyhogy először a két társjogalkotó kell, hogy az EU jogszabályokat hozzáigazítsa az egyezményhez, és javasolni kell, hogy a bizottság ratifikálja az egyezményt szintén. a földközi tengereti halászat ügyében, amelyet a Front említett, a katániai ülés hasznos és eredményes volt. Azok, akiknek nincs háttérinformációk, nekik mondom, hogy teljes káosz uralkodott a földközi tengeri halászat ügyében, hogy a Frank mondotta, 90%-a túl halászott az állománynak, a fajtáknak. A fő probléma az, hogy a földközi tenger egyes tagállamok övezik az északi medencében, és Észak-Afrikában pedig nem tagállamok. Sokszor persze kifogás, mert vannak olyan fajták, amelyeket csak tagállamok halásznak, és ott is ugyanazok a gondok vannak ezekben az állományokban, úgyhogy nem lehet csak harmadik országokra fogni a problémát. Mint egy EU perspektívában kell vizsgálni, meg regionális perspektívában a kérdéskör. A Katániában megbeszélt intézkedések abban állnak, hogy egyrészt első körben a tagállamok körében kell megállapodásra jutni, itt három kérdés merül fel. Egyrészt belátjuk-e, hogy egyáltalán van probléma? Igen, volt mindenki részéről a válasz erre. A második kérdés hogyha van probléma, akkor megállapodtunk abban, hogy valamit kell tenni. Itt megint csak igen volt a válaszunk. Harmadsorban az volt a kérdés, mit tegyünk, milyen intézkedéseket hozzunk. Itt megálltunk persze a második kérdés után, hiszen itt már be kell léptetni a nem tagállamokat. Törökországgal lesznek Tunéziával napirenden vannak találkozóim, Algériával is. Algári, Algériában pozitív visszajelzéseket kaptunk, és reméljük, hogy ők is csatlakoznak a körhöz. A möltkötengeri országokon kívül pedig a szélesebb kör DGFCM körben is tájékozódunk. Melior beszélt a biodiverzitás plafonról, nem csak a folyósok fölösségét érinti ez, hiszen hogy a környezet, a természet állapítáról szól jelentéseink, a midterm review, ben a mezőgazdaság, a talaj, a víz, a levegő minősége tekintetben is meghatározó és fontos tényező. Annyit mondok ismét, hogy hiszek abban, hogy a gazdák részei lesznek a megoldásnak, hiszen a fenntarthatóbb mezőgazdálkodás mindenki számára hasznos maga a gazda számára is. Nekem már voltak találkozóim tavaly. Ugye az, agri, az agrifórumon, ha én gazda volnék, akkor én is igyekeznék jó gyakorlatokkal folytatni a gazdálkodást, és nem rossz gyakorlatban. Hiszen végső soron nekik se jó. Ha kiaknázzuk a talajunkat, ha ki, kimerítjük a talajokat, a vizet, hát akkor a mezőgazdaság lét alapjait semmisítjük meg. Igen, tárgyalok mezőgazdászokkal, gazdákkal, támogatom őket, igyekszem bevonni őket a megoldásba, hiszen végső soron ők lehetnek a legjobb őrzői a biosajok sokféleségének. És hát ha ennek ára van, akkor kompenzálni, kompenzálni is kell őket. Schreier asszony beszélt a Natura 2000 területek problémáiról, alatt már elmondtam, nem elég meghatározni ezeket a területeket, hanem megfelelően kell őket irányítani is. A Natura 2000-es területek csak esetben szárazföldön határozzuk meg, ám van célunk, célkitűzésünk a tengeri Natura 2000-es területekre. Szárazföldi területeken nagyon sok előrelépés történt, ám a tengeri Natura 2000-es területeken csak 4%-et értük el mindennek. Tehát igyekszünk a jobb irányítás, menedzsment mellett fellépni, ám a tengeri területekre vonatkozóan még az is felvesztés igényel, hogy beazonosítsuk ezeket a területeket jelen pillanatban. Itt tartunk. Egyetettek Zorinóval az, hogy abban, hogy el kell jutnunk az állampolgárokhoz, az üzeneteinkkel, a zöld növekedés fontosságát ismertette velük, ami pedig a erőműveket, az atomerőműveket illeti, tudom, hogy ez folyamatos vitatárgya az Energiunióban is, Az energia ügyében azonban hozzá kell tegyem azt is, hogy én mindig a megülő erőforrásokat erőltetem. Számomra a fenntarthatóság alapköve a megülő energiaforrások bűvül használata. Közlekedésről beszélve. Persze lehet javítgatni a motor minőségén. Én azt mondom, felejtsük a motort lépjünk át fenntarthatóbb, nulla kibocsátású erőforrásokra. Energetik szempontjából én az óceánokra támaszkodnék leginkább, hiszen a megújuló energiaforrásokban mindig a napenergiára, meg a szénenergiára gondolunk, holott az óceánból lehet a hullámenergiát, a, a hőfok különbséget, a tengeri áramlatok és egyéb módokon kiaknázni. That was it, but someone I think asked about the... Még it comes to access to justice. A bíróság jogszolgáltathoz való hozzáférés a bizottság értelmezési iránymutatásában elsősorban azt gondoljuk, hogy így gyorsabb ez a megoldás, hiszen mérmutatással már 2016 előtt, előtt tudunk, tudtunk állni. A majdnem teljes körű megállapítást nyert, ez már több bíróság ítélet révén ez a hozzáférési jog. Az iránymutatás a bírósági ítéletek elmagyarázását, értelmezését illeti. A glifoszátok ügyében. Ezeket növényvédőszerként, gyomírtószerként alkalmazzák gyakorlatilag június 30-án. A bizottság, ez nem fognak megtapsolni, de javasoltuk ezt a, a tiltást, és a tagállamokkal most folyik egy egyeztetés. Az oka ennek az, hogy az EFKA általi kockázatelemzés, amely a WHO véleményét is figyelembe vette, arra mutat, hogy a teljes tiltás nem indokolható, mert az EU jogszabályok által meghatározott szigorú jóváhagyási kritériumok kielégítő eredményt hoznak. Ezek a kockázatelemzési bizottság kell, hogy meghatározza, vajon a rákkeltő-e vagy sem. Azt hiszem, ennyit szerettem volna elmondani. If, if perhaps I haven't... Esetleg, ha megfeledkeztem valamiről, és szeretnének írásban választ kérni, akkor állok rendelkezésükre. Over the Zika resolution. en Elnök úr, a Zika állásfoglalásról, valamint annak a következményéről szeretnék kérdezni a Zika ügyében a pangó vizekben való megelőzés a szúnyogok elleni fellépés tekintetében mi a vélemény, hiszen ellenkezősben az állásfoglalás nem sokat ér. Yes, Igazából ez nem a biztos úr hatáskörébe tartozik, DG Sante az illetékes. De elnök úr, a pangó állóvizek, azok rettenetesen és a Natura 2000-ből adódó ö, ö, problémák, és a malária a második lábor után a, a polderekben fellépett, ezzel gondolni kell most is az állóvizek, mangó állóvizek tekintetében. No, egyet értek Egyetértek önnel. Nem azt akarom állítani, hogy ez engem nem aggaszt. Aggaszt ez engem legalább annyira, mint másokat is ha van a zika terjedésének egy megelőzési módja, az az, hogyha jobban gazdálkodunk a vizekkel, jobban vigyázunk ezekre. A bizottság proaktívan kíván fellépni. Számomra és a tagállamok számára is fontos, hogy megvitassuk részletesen a víz gazdálkodási jelentéseket, illetve a folyó folyómeder gazdálkodásával kapcsolatos kérdéseket, hiszen ez is ide kapcsolódik, és azt hiszem, hogy egy kérdés, amit nem válaszoltam meg, az az, hogy Kína vissza akarja szorítani a húsfogyasztást. Támogatnám azt az elgondolást, hogy mi is inkább a hal fogyasztás irányába lépjünk el. Elnök, köszönöm szépen Vella úr, hogy eljött ma és ilyen aktívan együttműködik velünk, és készen áll arra, hogy megválaszolja a kérdéseinket. Ilyen részletesen. Köszönöm még egyszer, biztos úr. És egy perc múlva folytatjuk az ülésünket. Addig biztosítjuk a lehetőséget a biztos úrnak, hogy elhagyhassa a termet. Köszönöm szépen a támogatásukat. Most pedig folytathatjuk. Az ötös napirendi pontunk jelentés a folyamatban levő intézményközi tárgyalásokról. A kibocsátási határértékekről, valamint az állategészségügyi orvostechnikai eszközökről. Egy átmeneti megállapodást sikerült elérni az április 6-ai legutóbbi trialógus ülésen. Ez lehetővé tette a társadalkotó számára, hogy megállapítsa, milyen másodlagos jogszabály kerül alkalmazásra. A kibocsátások monitorozása céljából az Európai Parlament elfogadta a tanács kérését a konkrét mentességekre vonatkozóan. Bizonyos kategóriájú motorok cserélésének a lehetősége lehetővé tette az érdekelt felek számára, hogy pozitívan zárják le az egyeztetéseket. A szavazásra előreláthatólag április 26-án kerül sor. A másik témában 5-én került sor a trialógus ülésre, meg lehetett vitatni a politikai kérdéseket az import ellenőrzésével kapcsolatban, valamint a hivatalos tanúsítások, illetve a referencia laboratóriumok és központok kérdésében. Számos pontosítást is kaptunk. Az eszmecsere konstruktív légkörben folyt, és kompromisszumot sikerült kötni a fő politikai kérdésekben. A hetedik háromoldalú egyeztetésre pedig holnap kerül sor. Ami az orvostechnikai eszközöket és az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközöket illeti, a nyolcadik fordulóra ebben a témában április 7-én került sor miután sikerült lezárni számos függőben levő kérdést a hetedik trialógus ülésen, a tárgyaló felek további előrelépést értek el. A Koreper március 23-án tett javaslata lehetővé tette a biztosítás témájában a megállapodást, delegált és végrehajtási jogi aktusokat egy csomagba foglalta, és a 6-os, 19-es, 21-es osztályozási szabály elfogadását is lehetővé tette. Mindkét témában a tanács és a parlament vizsgálatot hajt még végre, és a 9. forduló napirendjére tűzi. Még mindig van számos in vitro orvosdiagnosztikai eszköz, az 1-es, 4-es, 5-ös szabályok, amelyek függőben vannak. Ezzel kapcsolatban a parlament a javaslatát elküldi a trialógus előtt, és a következő egyeztetésre május 11-én kerül sor Strasbourgban. A NEC témájában pedig a második trialógus ülésre április 4-én hétfőn került sor. Ezen a fordulón a társjogalkotók előrelépést értek el, és a kevésbé vitás kérdésekben megállapodást kötöttek valamint a tiszta levegő alap és az Európai Tiszta Levegő Fórum témájában. További egyeztetésre került sor fontos politikai kérdésekben, belépve a második mellékletet, amely tartalmazza a nemzeti kibocsátás csökkentési kötelezettségvállásukat, a rugalmasságot és a metán kérdéskörét. Most pedig áttérhetünk a következő napi rendi pontra. A bizottság jelentés az Európai Parlamentnek az ionizáló sugárzással kezelt élelmiszerekről és élelmiszer összetevőkről a 2014-es évre vonatkozó tájékoztatás ez. A DG Sante fog tájékoztatni bennünket, meg is adom a szót önnek, és érdeklődéssel szeretnénk meghallgatni magyarázatait. Parancsoljon öni a szó. Merci, monsieur le président. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr. Nos, ami ezt a pontot illeti, a bizottság évente jelentést készít az ellenőrző hatóságok tevékenységéről a tagállamokban, az olyan ö, ionizáló sugárzással foglalkozó ö, ö, szervezetekről, illetve milyen hatása van ennek a piacon található termékekre. 13 ilyen van, Belgium, Bulgária, Csehköztársaság, Németország, Észtország, Spanyolország, Franciaország, Olaszország, Magyarország, Hollandia, Lengyelország, Románia és az Egyesült Királyság. Norvégia egyébként szintén rendelkezik egy ilyen jellegű központtal. Ami a mennyiségeket illeti, 2014-ben 5 millió 500 tonna volt, ez kevesebb 2013-hoz képest, körülbelül egy ötödével ö, csökkent ez a mennyiség. Ennek a kezelése lehetővé teszi a paraziták, patogének kírtását, de a gyümölcsökben levő patogének továbbélését is. A zöldségek, a szárított zöldségek voltak például azok, amelyeket érintett ez. Hét tagállam kapott nemzeti engedélyezést bizonyos termékekre területükön. Belgium, a Cseh Köztársaság, Franciaország, Olaszország, Hollandia, Lengyelország és az Egyesült Királyság ezek. Ezen nemzeti jellegű termékek között zöldségek, gyümölcsök találhatók, de hús is van, békacomb, szárnyas hús, stb. Európában elsősorban a békacombot kezelik, így körülbelül 55%-ot tesz ez ki. A második termék kb. 16%-os mennyiséget tesz ki, ez pedig a szárnyas hús. A harmadik a fűszerek, tehát a szárított fűszerek. Két jelentős kezelő van itt, Belgium és Hollandia. Ketten kb. 85%-át teszik ki az ilyen kezelésnek, Belgiumé az oroszlán rész 60%-kal, Hollandia kb. 24%-ot kezel. A harmadik ország, Franciaország nagyon messze kullog, 8%-kal. 2014-ben körülbelül kevesebb, mint 6000 tesztet végeztek a tagállamokban. K- 98%-ukban pozitív volt az eredmény, egy százalékban nem lehetett megállapítani, milyen módszerrel végezték ezt. A piacra dobott termékeket vizsgálták, és ha valamilyen hibás eredmény született, akkor talán a címkézésnek volt köszönhető, mert nem volt egyértelmű, világos a kötelező címkézés, vagy azért, mert nem rengedélyen rendelkező helyen végezték a kezelést ez általában azt az eredményt hozta, hogy visszavonják a piacról, kivéve a címkézés esetében, akkor újra címkézhetje, címkézheti a terméket az illető, abban az esetben, hogyha ezzel kiavítja a problémát. Ami az ellenzőzést illeti. Németország rendkívüli módon ragaszkodik az ilyen termékekhez, úgyhogy a tesztelt termékek felét Németországban tesztelték. Van még két másik tagállam, Olaszország és Hollandia, amelyek ezt fontosnak tartják. Ez a három tagállam körülbelül 70%-át teszik ki a 2014-es ellenőrzéseknek. Hát nagyjából így tudnám összefoglalni a jelentés tartalmát. Most pedig lehetőséget nyújtani a kérdések feltételére. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen, hogy az elnök. Kérdezem a kollégákat, kívánnak-e valamilyen kérdést feltenni? Az Lingór parancsoljon. Köszönöm szépen a bizottságnak, hiszen ez a téma annyira nem forog közszájon, de fontos erről is tájékozódnunk. Az ionizáló sugárzás esetében az alkalmazott dózis elég széles skálán mozog, ugyanakkor ezt nem lehet megismerni a címkék alapján, tehát nehéz erről tájékozódni. Különböző tagállamok a jelentésben okokat neveztek, amelyek miatt nem érthető, hogy miért ne lehetne az ellenőrzéseket végrehajtani, tehát hogy például nincsenek specializált laborok, vagy nincs elég humán erőforrás, tehát a fogyasztó nem tud tájékozódni, ez, egy nem, ez nem egy tartható állapot. A jelentésben ugyanígy nem találunk információt az importról és az exportról sem. Egy konkrét kérdés, van összefüggés a sugárzás, valamint az antibiotikum rezisztencia között. Ez egy olyan téma, amit a holland elnökség napirendre tűzött. A sugárzás rezisztens baktériumokhoz vezethet-e, illetve ha ez így van, akkor terveznek-e intézkedéseket, és az élelmiszerek sugárzását milyen gyakorisággal ellenőrzik. A jelentés nem tartalmaz következtetéseket, ezért felmerül a kérdés, hogy a bizottság mit kíván tenni hogy ezt a hibát korrigálja, és ha lehet jövőre egy jobb jelentést tegyen közzé, hiszen elfogadhatatlan, hogy egy ilyen jelentés kapcsán nem vonunk le következtetéseket. Köszönöm. Thank you very much. Have a question. Köszönöm. Köszönöm. Van egy kérdés? Akkor a bizottsági a szó. Köszönöm, tisztelt elnök úr. Import-export vonatkozásban nincsenek adataink, ez valóban így van, mert ezek nem tartoznak azon információk közé, amelyet a bizottság kap, úgyhogy ezért nem rendelkezünk velük. Ami az antibiotikum rezisztenciával kapcsolatos kérdést illeti, az antimikrobiális rezisztenciát illetően nem nagyon tudok mit mondani, bevallom. Azt tudom, hogy a sugárzás öli a vírusokat, baktériumokat, de nem tudok az ilyen jellegű kezelés eredményeiről. Vannak kételjeim, de fel fogom tenni a kérdést. Ami a következő kérdést illeti, a bizottság tényszerű jelentést készít évente, megvizsgáljuk azt is, hogy lehet-e levonni következtetéseket ennek alapján, illetve hogyan támaszkodhatunk erre a rendeletre, ami már bizony néhány évvel ezelőtt készült. Azonban 2015-re már megvannak az adataink, hát meglátjuk. Megpróbálunk egy kicsit aktuálisabb dokumentumot összeállítani. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Ha nincs további kérdés, akkor ezt a pontot lezárhatjuk, és áttérhetünk a következőre napirendünkön. Valószínűleg még a bizottság képviselője nem érkezett meg. akkor néhány percre felfüggesztem az ülést, hogy megvárjuk a bizottság képviselőinek megérkezését. Köszönöm. Okay, dear colleagues, we can uh, close here the meeting. Kedves kollégák, lezárhatjuk a bizottság ülését. Holnap reggel szokás szerint a koordinátorok ülését követően fél tizenegykor folytatjuk a munkát. Köszönöm szépen!